Akkor mindenkit megkérek, hogy foglaljon helyet, még az előadó is. Mindenki elhozta a szavazókártyáját? Egy szavazásunk van ma, és pedig témánk az új könnyű haszon képjárművek széndiokszid kibocsátásának csökkentésére vonatkozó 2020-as évi célérték elérésére alkalmas módozatok. Utána a szavazás vége, végét követően Európa újra iparosításáról beszélünk, utána pedig eh, Tonio Barge biztossal tartunk eszmecserét, tehát remélem, hogy mindenki kész. Az egyes konszolidált módosító elektronikusan szavazunk. Ja, nem. Nem, készfelvetése. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor áttérünk a kettes konszolidáltra mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a TRAN 11-essel folytatjuk mellette, ellene. Nem világos elektronikusan szavazunk a TRAN 11-ről. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. Elfogadtuk. A hármas konszolidát mellett? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. A négyes konszolidált mellett? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor 69-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 96-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 68-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor 67-es mellett, Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. A 70-es és a TRAN 13-as mellett. Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. A TRAN 14-es mellett. Ellene? Tartózkodás nem világos, tehát a TRAN 14-ről elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. Elfogadtuk. Az ITRE 8-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Ez nem világos. Akkor az ITRE 8-asról elektronikusan mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor 72-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 73-as mellett ellene, elfogadtuk. Az ITRE 9-es mellett, ellene, elfogadtuk. Ugrunk az ITRE 11-eshez mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor a 81-es és a TRAN 16-os mellette ellene, tartózkodás, nem világos. Akkor elektronikusan, tehát 81-es, Tran 16-os. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 82-es és a Tran 17-es mellett. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 83-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. A TRAN 18-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. Akkor átugrunk 11-es és az ITRE 13 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Folytatjuk 97-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es mellett, ellene, nem világos, akkor itt most elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Az ITRE 1-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Nem világos. Tehát az ITRE 1-es elektronikusan. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor ugrunk. A 18-as és a Tran 2-es azonos mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 19 Tran 13-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 28-as módosító mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Akkor 30-as és a TRAN 5-ös mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Folytatjuk. a hármas módosítóval mellette. Ellene. Tartózkodás nem világos, akkor a hármasról elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tran 6-os mellett. Ellene tartózkodás elutasítva. Tran 7-es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Akkor a 39-es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a Tran 7-est. A Karlány Florence 39-es elnézést. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. Tovább megyünk. 44-esről szavazunk. 44-es. A Tran 9-es. Mellette? ellene, tartózkodás, nem világos, elektronikusan ellenőrizik a TRAN 9-es. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. Elfogadtuk. Itre hatos mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor az első záró szavazás. Megnyitom. Elektronikusan, mint mindig. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. 45 három ellenében, és akkor most szavazunk az egész jogalkotási tervezetről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. 53, 4 ellenében egy tartózkodás volt. És most megkérdezem az előadót, hogy szeretne-e tárgyalásokat folytatni a tanácssal. Ilyen többséggel szeretném megkérni a szakbizottságot, hogy adjon mandátumot. Holger Kramer akar tárgyalni, de ezt is ellenőrizzük, hogy szabad-e neki, és pedig elektronikusan ellenőrizzük. 35-nek kell mellette szavazni. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. Teljesen egyértelmű. Elfogadtuk. Gratulálunk Holger Kramernek és üdvözlöm a látogató csoportunkat, berlini kolléganőm vendégeit, tehát üdvözöljük Önöket a környezetvédelmi bizottságban. Azt hittem, hogy fél Berlin eljött, mert olyan tele van a terem, de most részt vehetnek továbbra is a megbeszélésünkön. Akik szeretnének itt maradni, azokat szívesen látjuk, és azok, akik most más szándékkal rendelkeznek, őket megkérem, hogy zaj nélkül hagyják el a termet. Thanks. So, es geht jetzt weiter mit... Folytatjuk, és pedig eh, Európa újraiparosítása, a versenyképesség és a fenntarthatóság előmozdítása érdekében. Üdvözlöm Cimanski kollégát, és most eh, rögtön átadnám neki a szót, de jó lenne nyugodt légkörben hallgatni a jelentését. Tehát szeretnék mindenkit megkérni, hogy fejezze be a beszélgetést, és utána Cimanyszki úr kap szót. E, panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w związku ze skierowanym do Parlamentu komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie... Köszönöm szépen, Hölgyeim és Uraim, az Európai Bizottság Európa újraiparosításáról egy közleményt adott ki. A szakbizottságunknak az a feladata, hogy véleményt alkosson erről, amit aztán egy másik véleményhez csatolnak, amit az ipari ügyekkel foglalkozó bizottság ad majd ki. Az én feladatom most az, hogy az európai ipar szerepére mutassak rá az európai növekedés megindítása tekintetében, illetve a foglalkoztatás és a munkahelyek védelme tekintetében. Az ipar kulcsfontosságú szerepet játszik abban a stratégiában, amelynek a célja, hogy a foglalkoztatást és a növekedést elősegítse. Meggyőződésem, hogy az európai stratégia újraiparosítási stratégia kiegyensúlyozott is lehet. A vállalkozásokat támogathatjuk abban, hogy Európában megvessék a lábukat és itt maradjanak, illetve további munkahelyeket hozzanak létre. Ezt a stratégiát úgy lehet kialakítani, hogy korlátozza a negatív hatásokat, amelyekkel az ipari tevékenység jár a környezetre nézve. Ehhez nyilván együttműködésre és elkötelezettségre van szükség minden érdekelt fél részéről. Meggyőződésem, hogy ez a fenntartható iparpolitika valóságá válhat azzal a feltétellel, hogy biztosítjuk azt, hogy megfelelő környezetvédelmi politika is társuljon ehhez. Európának a klímaváltozás elleni harcban továbbra is vezető szerepet kell játszania, de ennek az áráról sem szabad megfeledkeznünk. Ennek az árát most az ipar fizeti meg. Azt látjuk, hogy az úgynevezett szénelszivárgás, vagyis carbon liquid, leakage jelenség működik és az Európai Bizottság a közleményében arról beszél, hogy milyen jelentős, különbség, jelentős különbségek vannak az energia árakban Európa, illetve az Egyesült Államok között, de úgy látszik, hogy ebből még különösebb következtetéseket nem vonnak le. Én azt mondom, hogy vizsgáljuk meg azt a lehetőséget, hogy hogyan lehetne nem hagyományos forrásokból, például a palagázból olcsóbban energiát előállítani. A szénelszivárgás olyan jelenség, ami bizonyos mértékben akadályozza a környezetvédelmi céleink megvalósulását, és nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Európában az ipar olyan mértékben már nem károsítja a környezetet, mint korábban. Különösen, ha összehasonlítjuk ezt a helyzetet más térségekkel Európán kívül. Ez különösen igaz olyan ágazatok esetében, amelyek energiaigényesebb ipari ágazatok, itt a kibocsátások a közelmúltban 8%-kal csökkentek, beszélek most a széndiokszid kibocsátásról, és az új technológiák, különösen a megújuló energiaforrások területén nem használhatóak fel, anélkül, hogy energiaigényes ágazatok termékeit használnánk fel, például bizonyos üvegtermékekre gondolok. Én mindenkit arra biztatnék, hogy tanulmányozza a témát, és május 15-éig nyújtsa be a módosító indítványait. A mi szerepünk is kulcsfontosságú. Valaki azt említette, hogy most itt vagyunk az a környezetvédelem szentélyében, ebben a szakbizottságban, de természetesen az ITRE bizottsággal, illetve az Energiaügyi Bizottsággal is versenyeznünk kell ebben a szerepkörben. Igen. Ez nyilvánvaló, erről nem vitázunk. Következő jelentkezők vannak az árnyék előadónkon kívül. És a végén Karin Kádenbach. Nem tudom, elfelejtettem valakit? Panajotis, igen, Panajotis kollega, árnyék előadó, igen, megváltozott. Tehát a következő nincs itt. Jolán vertritt. Eh, Jolán képviseli Merkis asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kollégának munkáját, de igazából nem tudom elképzelni, hogy ez a tervezet az Európai Parlament környezetvédelmi szakbizottságának a többségét megkapná-e. Hiszen amit itt látunk, néhány bekezdésben az ellenkezője annak, amiről mi itt tárgyaltunk és amit eldöntöttünk. Hiszen itt a környezetvédelem, a klímavédelem, az újraiparosítás motorja. És itt pedig eh, számos iparág számára ez a jövő perspektívája, és nem fék, ahogy negatív tényező, hogy ez a jelentésben van. Úgy gondolom, hogy eh, az évek alatt felismertük, hogy a jövő a szén szegény, energiahatékony Európa. Ez a jövő. Számos új technológia létezik, számos új befektetés szükséges ehhez. Részben zajlanak is ezek a befektetések. Tehát azon a véleményen vagyok, hogy ezt a tervezetet át kell dolgoznunk. És nyilvánvalóan nagyon sok módosító lesz majd, amely pozitív fényben tünteti fel a haladó energiapolitika szerepét. Természetesen az átmenet során költségek is felmerülnek, természetesen az európai ipar versenyképességét is növelnünk kell, hiszen nagy a konkurencia. Azonban ettől függetlenül szerintem a jövő stratégiája ne legyen az, hogy vége a klíma és a környezetvédelemnek, hanem ellenkezőleg megfelelő keretfeltételeket kell kialakítani, hogy a milliárdos befektetések tényleg sorra kerüljenek. Köszönöm, jó! A következő felszóló Panajotov kolléga. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen. Európa újraiparosítása kulcsfontosságú kérdés Európa számára. Természetesen az újraiparosítást különböző módszerekkel lehet megvalósítani zöld technológiák beépítésével. Ami a palagázt illeti, illetve a kibocsátás kereskedelmi rendszert, én úgy gondolom, hogy ez a vita biztos, hogy még fel fog merülni a következő szavazások előtt, és végül azt szeretném elmondani, hogy Európa versenyképessége igen nagy mértékben függ Európa újraiparosításától, illetve az életszínvonal kérdésétől. Ez a lehető legjobb gondolatmenet szerintem. Köszönöm szépen. Bász Eichhout a zöldek nevében. Uh, uh, köszönöm szépen, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek is javaslatait, véleményét minden bizonyja nem lesznek meglepve, hogy nem teljes mértékben értek egyet a leírtakkal, és hogy részemről valószínűleg lesznek módosítások ezzel a anyaggal kapcsolatban. A módosítások egyébként alapvetően különbözni fognak a jelentéstevő által le papírra fektetettektől, ugyanis itt Európa jövőjéről van szó, és mindannyian egyetértünk abban, itt ebben a teremben, hogy Európában szükség van iparra, a nagy kérdés az inkább úgy fogalmazható meg, hogy milyen fajta ipart szeretnénk, és ez az, amelyről el kellene gondolkodnunk, és el kell gondolkodnunk arról is, hogy mi Európa erőssége valójában. Amikor korosodó a társadalom, idősödő a társadalom, nézzük meg a világban a versenyképességünket, ez nem fog változni, öregedik társadalmunk, ez Európa jövője, Európa gazdasági növekedése biztos, hogy sokkal alacsonyabb szintű marad, mint a feltörekvő gazdaságok Kína vagy India, tehát ebből a szempontból is Európa nem kedvező helyzetben találja magát. Változásokra van szükség. És ráadásul nyersanyag behozatara szorulunk, igen sűrűn lakott Európa, tehát nagyon sok szempontból sebezhetőek vagyunk, úgyhogy Európa jövőjét ilyen értelemben kell végig gondolnunk. Hogyan lehetünk ilyen feltételek mellett versenyképesek? Csak az innovációval. Ez az egyetlen kitörési lehetőség, ez az egyetlen kulcs szó, ahol igenis és versenyképesek lehetünk. Nem a társadalmunk lesz az, és nem a, vers- a versenyképességünk nem fog változni a nyersanyag behozatali szükségleteink miatt sem. És egyébként itt olyan tényszerű tévedéseket is olvasok. Hát ugye nagyon magasak a mm, adószintek például a nyersanyagok szintjén. Tehát kérem, hogy ezek helyesen kerüljenek bele az anyagba is. Úgyhogy mit is szeretnék javasolni? Gondolkozzunk el azon, hogy Európa jövője az innovációban áll, és el kell gondolkodni azon, hogy milyen fajta innovációt szeretnénk. Mi az, amiben Európát vezető szerepben szeretnénk látni. Az alacsony szénkibocsátású vagy széndiokszid kibocsátású zöld innováció területén. Itt kell, hogy innovatívak legyünk. Nézzük meg az acélipart és a különböző szektoriális politikákat. Ugye az acéliparban túltermelés van. Ezt elég nehéz megoldani ezt a problémát, hiszen a, az autóipar, a közlekedés és az építőiparnak van erre szüksége, de biztos, hogy nem fognak visszatérni ugyanazokra a szintekre keresleti szempontból, amelyek 2006-ban vagy 2007-ben voltak jellemzőek. Nem fogunk több autót vásárolni Európában, és nem fogunk több, többet építeni. Úgyhogy mire van szükség? Fektessünk be a széliparba, a szélenergiába. És bizony a szélipar, tehát a szélenergia az egy olyan terület, amelynek szüksége lehet például az acélipar megtámogatására, tehát ezen kell alapuljon Európa újraiparosítása. Nézzük meg a vegyipart a biológiai alapú gazdaság. Csak ezen az úton fejlődhet tovább a vegyiparunk, tehát igenis is vannak potenciálok, de az innovációra szükség van, és hogyha ezt meg tudjuk tenni, ezt a lépést, akkor az biztos, hogy Európa tovább fog fejlődni. Nézzük meg a klímapolitikát. A klímapolitikának mindezt kellene megtámogatnia, és pont ezért fontos számunkra, nem csak a környezet számára, hanem Európa újraiparosítása számára is rendkívül fontos. Ez ezért mi zöldek támogatjuk ezt a területét, mert így fogjuk megváltoztatni ennek a jelentésnek is az értelmét, és Európát reméljük, hogy jó irányba lehet a jövő szempontjából terelni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igazából nálunk Németországban az acélipar második legnagyobb kuncsaftja a szélipar. Akkor most Bokros Lajos. Köszönöm szépen, elnök úr. Short message from egy nagyon rövid üzenet fordasszony részéről, aki ma nem tud itt lenni. Teljesen támogatom ezt a kezdeményezést, amelynek célja, hogy Európa versenyképesebb legyen, különösen annak érdekében, hogy a vállalkozókra háruló adminisztratív terheket csökkenteni tudjuk. A színelszivárgással kapcsolatos aggályokra is választ ad ez a kezdeményezés, az is nagyon fontos, hogy hosszú távon versenyképesek legyenek Európában az energiárak, de a szavak nem melegek, intézkedésekre, cselekvésre van szükség, és ehhez megfelelő határidőkre. Köszönöm szépen. Köszönöm. Liotard kolléganő? Nem szeretne? Korin Lepás. Merci. Köszönöm szépen. A javaslataim jó lájnennel csengenek össze, Érdekes gondolatokat olvashatunk ebben a jelentésben Európa újra iparosítása olyan területeken, ahol amúgy is már vezető szerepben vagyunk, ilyenek a találmányok, amelyeket egyébként nem valósítottunk meg feltétlenül, tehát például a tiszta alapanyagok, a tiszta üzemanyagok, energiaforrások, úgyhogy éppen ezért nem értek egyet a jelentés szellemiségével, mert nem a mm, jövő felé fordul, hanem inkább a múlt felé. Az energiakérdés központi kérdés, ez igaz, de attól még, hogy az hogy a magas széndiokszid kibocsátású energiatermelést támogatjuk, attól nem fogunk előre menni, és nem fogjuk tudni Európa újraiparosítását, megvalósítását, nem. Itt inkább egy hatékonyabb energia felhasználása és termelése van szükség intelligens energiákra. Az Európai bizottság ugye harmadik ö, ipari forradalomról beszél, valóban erre van szükség, ugyanis ö, így lehet majd Európát újraiparosítani. Köszönöm szépen. Cortines, Cortines kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szerettem volna elmondani, hogy nem minden fekete és fehér, és véleményem szerint itt most nagyon fekete-fehérben festjük a képet, pedig nem ez a valóság. Először is azt gondolom, hogy Európában vannak olyan célkitűzések, amelyek például a fenntarthatóság, Ebből a szempontból beszélünk arról, hogy legyenek tiszta erőforrásaink, energiaforrásaink, hogy ez fenntartható legyen, és ennek mind megvan az alapja, de az ipar nagy része szeretne kevesebb energiát fogyasztani és kevesebbet kibocsátani széndiokszidból. És az iparunk 90%-ára ez igaz, hogy minél kevesebbet szeretnének kibocsátani széndiokszidból, és úgy gondolom, hogy ezek a feladatok, hogy csökkentsük a kibocsátásokat, illetve az energiafelhasználást, ez nem egy könnyű feladat, de mondok egy példát erre. Például a vízfelhasználásban 10 éve ki adtuk ezt a célt, hogy a visszatisztítás ez mindig megtörténjen, de ennek nagyon nagy ára van energia szempontjából, és még mindig nem tudtunk egy olyan technológiát ki dolgozni, ami csökkenti az energiafelhasználást, és megpróbáljuk például a sótlanítást elérni, vagyis így ivóvizet előállítani, és ehhez megújuló energiaforrásokra volna szükség, de nem tudja megfizetni a lakosság azt az óriási árat, amit az ivóvíz előállítás jelent energia szempontjából. Tehát én azt akarom mondani, hogy ha egy kevésbé általánosító politikát dolgoznánk ki, akkor minden ipari ágazatnak időt adnánk arra, hogy megoldja a saját problémáját az ipar nyilván a jövőt is szem előtt kell, hogy tartsa. Meg kell tartanunk az ipart, hiszen azt látjuk, hogy Kínában, Indiában sokkal kisebb költsége, sokkal kisebb bérköltségekkel tudnak termelni. Tehát nagyon sok szempontot felvet ez a téma. Nem minden országban és minden iparágban ugyanolyan a helyzet. Nagyon jók ezek a célok, de az is nagyon fontos, hogy az ipart támogassuk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Karl Schlüter. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy ez a vélemény furcsa. Amikor olvasgatom, akkor ugye a Szovjetunió jut az eszembe az 50-es, 60-as években, és az ipari Szovjetunió. Hát nem, nincs Európa feelingem itt olcsó energiáról van szó, állami támogatás, a privát kutatásba, és nem is gondolunk bele a szellemi tulajdonjogokba. Tehát az az ipar feladata, hogy olcsó termékeket állítson elő, semmi klíma, ügyi jogalkotás, hát ez itt totálisan rossz jövőkép. Tehát, hogyha a piacon jelen akarunk lenni, akkor az legyen energiahatékony. Miért venne mást a kínai vagy az indiai? Az energia drágább ezekben az országokban, mint Európában, és a leghatékonyabb, a legzöldebb technológia. Tehát itt egy ilyen régi módi szovjet stílusú jelentés van előttünk, és a teljesen eltéveszti a lényeget. Ez nem jó az iparnak, megöli az ipart. Tehát, hogyha ez az iparpolitika, akkor nem lesz iparunk. Tehát én ezt teljesen átírnám az elejétől fogva. És megnézem, hogy milyen le- lehetőségeink vannak az energia megtakarítása tekintetében. Ez a jövő. Tehát én ezt teljesen, teljesen átraknám máshova a fókuszát. Hibner kolléganő? Dziękuję bardzo. E, zastanawiając się nad... Köszönöm szépen. Most, ha elgondolkozunk a ipar további fejlesztésén, Eichhout kolléga beszélt az innovációról, ugyanaz a véleményem. Tehát az új technika kidolgozásával is egyetértek. Teljes mértékben. Azonban miért csak a zöld gazdaság keretein belül? Tehát igazából ez csak az egyik, nem az egyetlen az eh, európai iparfejlesztése tekintetében. És eh, nagyon óvatosan kell eh, a forrásokkal bánni, azért ki kell használni a forrásokat. Tehát a saját forrásainkat úgy kell élni, hogy a természeti kincseket nem rontjuk el. És Kínában, Indiában máshogy bánnak a természeti kincsekkel és a forrásokkal. Tehát nézzük csak meg, hogy milyen tőkerészesedésünk van, hogyha a tőke elmegy Európából, és elmegy Ázsiába. És igazából nem fogjuk itt tartani, és nem fogjuk ide vonzani. Azt szeretnénk, hogy akik itt vannak, olyan létben éljenek, amely környezetbarát. Tehát maradjanak Európában a fiatalok. A fiatalok itt hagynak minket a problémáinkkal együtt, és oda mennek, ahol jobbak az életkörülmények, jobbak a viszonyok. Tehát mindenképpen kellenek a szélerőművek, de nem csak a szélerőművek kellenek. Hogyha itt megváltoz, nem változtatjuk meg a jelenlegi politikát, senki nem jön Európába, senki nem fog a Kínából, Indiából, Amerikából idejönni, hogy befektessen az iparomba. Hiszen nem lehet előre jelezni, hogy mi lesz. Tehát olyan viszonyokat kell teremteni, hogy tudják, hogy hova fektetnek be és az Európai Befektetési Banknak is új viszonyok között kellene működnie. De itt nagyon sok, nagyon sok más szereplő van, tehát itt van a faipar, és a lényeg az az, hogy a gyermekeinknek, unokáinknak is maradjon valami Európából. Köszönöm. Köszönöm szépen. Karin Kádenba. Demokrataként elfogatom Cimanszki úr véleményét. Az Envi bizottság tagjaként csatlakozom az előttem felszólókhoz, hogy igazából közösen újra kell fogalmazni ezt. De az biztos, hogy rengeteg módosítót nyújtunk be, hogy olyan legyen ennek a jelentésnek a szellemisége, ami megfelel az envinek. Úgy hangzik, mintha a 19. 20. század elejé iparpolitika szeretnénk itt megvalósítani azért, hogy a 21. században is legyen ipar. Meg vagyok győződve róla, hogy szükséges Európa újja iparosítása, azonban nem a 19.-20. század kérdéseivel. A jelen kihívásokra kell válaszolnunk, és természetesen arról is szó van, hogy munkahelyeket teremtsünk azokban az iparokban, amelyek a szerves energiára épültek. Azonban ne legyen az a recept, hogy ezt folytassuk, a fosszilis nyersanyagokat, hanem a lényeg az, hogy alternatívvá találjunk, más energiaforrásokat találjunk, amelyek kedvező áron beszerezhetők, hiszen valószínűleg eh, Cimanski úr jelentése alapján a lehető legdrágább ipar és a legdrágább energia lenne jellemző. Hát még mindenképpen kutatásra van szükség, mert egy újraipazsosításhoz új elképzelések kellenek, és mindenképpen széndiokszid mentes vagy széndiokszidban szegény energiát kellene alkalmaznunk. És hogyha atomenergiáról beszélünk, ott is legyünk óvatosak. És gondoljunk végig az egész újrahasznosítási, hulladékkezelési költségek végére, hogy mibe kerül, micsoda de úgy, hogy végig gondoljuk az egész ciklust. Köszönöm. Sok kolléga segít majd Cimanyszki kollégának, hogy jobb legyen a jelentése. Sok, sok módosító lesz. Nagyon izgalmas volt ez a vita, és eh, igazából eh, nagyon kemény gazdasági válságban vagyunk, háború után idő legkeményebb válságát éljük át. El kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan nézzen ki majd az iparpolitika. De hallottuk a zöld gazdaságot, tehát nem tudom, hogy igazából mit jelent. Senki nem tudja definiálni. Körülbelül száz definíciója van a Green economy a zöld gazdaságnak. És itt a Leopold 20-as konferencián nem értettük, hogy mit akarunk azzal, hogy zöld gazdaság. Az egész gazdaságnak be kell lélegeznie a fenntarthatóságot. És ezzel nem csak a környezetvédelemre gondolok, hanem a gazdaságra is. Hiszen a gazdasági válság pénzügyi válság is. És nem szabad elfelejtenünk azt, hogy humánusabb legyen a munkavégzés. Tehát itt egy ilyen hármas csillagzat vezet minket, és én nem szeretem, hogy így beosztják az, a gazdaságot zöldre, meg barnára, egy gazdaság legyen, és ez pedig legyen fenntartható. És az energia intenzív esetekben is, tehát a vegyipar, az acélipar tekintetében is nagyon fontos, hogy olcsó legyen az elektromos áram. Miért? Sikeresek bizonyos országok, mert nagyon kedvezőek az a villany ára és az áram ára, és csak is kedvező árammal tudunk iparosítani Európában. De azért Cimanszki úr is nevet, mosolyog, tehát hogyha mindenki segít neki, akkor eh, megkapodunk egy jó jelentést. Hát, hogyha a bizottság részéről valaki itt van, akkor megkapja a szót, de nem látok senkit. De Európai Bizottság? Ez az nicht der Fall. Nincs itt? De, de, de, de, de, de, itt vagyunk. Well, just... Csak nagyon röviden. Ezt a közleményt a legutóbbi pénzügyi válság kitörése után alkottuk, és úgy látszik ez a válság nem enyhül, és ezért úgy gondoltuk, hogy inkább hosszú távon kell gondolkodni, mint rövid távon, koncentrálva a piacokra és az újításokra. És azt látjuk, hogy eh, ami növekedés történt, az az exportnak köszönhető, eh, vagyis az Európán kívüli növekedésnek tudható be. És ami az innovációt illeti, talán ez a legfontosabb témája a közleménynek nem csak a kutatásfejlesztés, hanem arról is szó van, hogy az innovációban hogyan lehet felhasználni az európai kutatásfejlesztést, és a hat prioritás cselekvés, ez pontosan erről szól, a gazdaság kizöldítéséről, ami versenyképességet fokoz, illetve versenyelőnyt jelent, úgy, mint a zöld közlekedés, illetve a tiszta járművek, és a keret feltételeket is ki kell ehhez alakítani, és ez nem csak a zöldítéshez kapcsolódik, hanem a, az erőforrások hatékony felhasználásához is. Ez is út, ez az az út, ami elvezet minket a hatékonysághoz és a versenyképességhez. Szimanszki úr szeretne hozzászólni, mert biztos már kint vár. Hát igazából csak szerettem volna megköszönni a hozzászólókat, és igenis kérném, hogy jöjjenek a módosítók, van egy alapelképzelés a jelentésemben, a lényeg pedig az, hogy legyen ipar Európában, ismét iparosítsuk Európát. Igazából nagyon hálás vagyok a kollégáim nézeteiért. És igen, egy poszt-szovjet országból érkeztem, tehát lehet, hogy ezért hangzott így a jelentésem, de azért mindenképpen a modern gazdaságot szeretném Európában is. Köszönöm. Akkor ezt a napi rendi pontot most lezárhatjuk. Május 15-e a módosítók határideje, júniusban szavazunk itt, és utána 26, szeptember 26-án az ITRE szavaz, és akkor az októberi plénumon szavazunk. Akkor most áttérünk a következő napi rendi pontra. Üdvözlöm Tónió Borgyot, az egészségügyi felelő biztos. Zó! Akkor most elkezdhetjük. Még egyszer üdvözlöm az egészségügyért felelős biztost. A következőkben 10 percre megkapja a szót, hogy bevezessen minket a vitába. Utána pedig a koordinátorok szeretnének hozzászólni, utána pedig fölszólalnak a kollégák, rengeteg témánk van, és most átnézek Linda McEwen kollégámra, tehát itt van a dohánytermékekről szóló irányelv, amely nagyon munkaigényes számunkra, és azért mégiscsak valami jót szeretnénk ebből kihozni, és pedig még karácsony előtt. És hát ezzel nagyon sok minden függ össze. Akkor Péter Líze és Dagmar Roth Bérend jelentése is szerepel a napirenden. És ami igazából a workshopokon már lezajlott, az most nem foglalkoztat minket. És itt van a Glennis Wilmot jelentés is, és nyilván ma lesz még alkalmunk, és Gilles Pernyó azt mondta, hogy volt egy formális egyetértés, de erről azonban mindenképpen még beszélni szeretnénk. Gratulálok, hogy sikerült áttörést elérni, és hogy ezek a dolgok most aktuálisá váltak. A bizottságtól új elképzeléseket várunk majd az új parlament számára. Nagyon sok mindent nem fogunk tudni jövőig lezárni, tehát itt van például a, a, az EMA járadékok újra rendezése is, hiszen szeretnénk elérni, hogy az ügynökségek önmaguk is finanszírozzák saját magukat, és hetes, 6-7 éves tervek során. Az ügynökségeknek az a feladatuk, hogy legyenek függetlenek, és ahhoz, hogy függetlenek legyenek, az is beletartozik, hogy észszerű finanszírozási keretek között működnek. Ez nem csak az EMA-ra vonatkozik, hanem egyéb ügynökségekre is. Nagyon fontos lesz ez. De most nem akarok hosszú beszédet tartani, hanem rögtön átadom Borcs biztosnak a szót. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez a negyedik alkalom, hogy megjelenek itt a szakbizottság előtt. Ez azt is bizonyítja, hogy mennyire sok kérdés vonatkozik erre a bizottságra, például a lóhússal kapcsolatos botrány, illetve a meghallgatáson is itt voltam, és most itt van az MV szakbizottsággal folytatott struktúrált párbeszéd, és a különböző ülések között újabb és újabb dolgok történtek. A parlament mandátuma jövő év májusában lejár. Ezért nagyon fontos, hogy a jelen évben ezekkel a kezdeményezésekkel kapcsolatosan további párbeszédet folytassunk. Azokra a dossziékre gondolok, amelyeket ebben az időszakban még le kell zárni, ezért nagyon fontos, hogy ebben az évben haladás sikerüljön elérni, és nagyon örülök, hogy a dohány irányelve kapcsolatosan a parlament ilyen komoly munkát végez. Ez különböző kérdéseket vetett fel, egészségügyi kérdéseket is. Úgy gondolom, ez az irányelv nagyon kiegyensúlyozott. Nyilván lesznek majd zűrös menetek más egyeztetésekben, de a lényeg, hogy a jelenlegi ciklus alatt még ezt el lehessen fogadni, és nem mondok el titkot azzal, hogyha elmondom, hogy azok, akik ellenzik az irányelvet, azok nem közvetlenül ellenzik, hanem időhúzással gondolják, hogy majd ez az időhúzás kifárasztja ezt a javaslatot. Pedig fontosnak tartjuk, hogy a dohánytermékeket szigorúbban szabályozzuk, és minden ezzel ellentétes erőfeszítésnek ellen szeretnénk állni. Különböző álláspontok hangzottak el azzal kapcsolatosan, hogy ne legyenek-e szigorú belőírások, például a minta nélküli csomagolás, én azt gondolom, hogy minden eh, javaslatot figyelembe vettünk, és eh, nagyon fontos, hogy legyen egy olyan irányelvünk, amit eh, a lehető legszélesebb körű konszenzus övez. Nagyon kíváncsian várom, hogy a parlamenti szakbizottságnak milyen döntése, milyen véleménye alakul ki. Nagyon fontos, hogy a következő generációk életét segítse ez a jogszabályalkotás, és a irányelven keresztül remélhetőleg 5 év alatt 2%-kal csökken majd a dohányosok száma, ami 2,5 millióval kevesebb dohányost jelent, ami nem csak jobb egészséget jelent, hanem megtakarításokat is az állampolgárok és a és a kormányok számára, már ami az egészségügyi ellátást illeti, ami a dohányzáshoz kapcsolódik, ezért nagyon hálás vagyok a szakbizottságnak, illetve a jelentéstevőnek azért, hogy meghívtak ide, illetve hogy elhangzanak ezek az észrevételek, és remélem, hogy még a parlamenti ciklus alatt el tudjuk fogadni a dohány irányelvet. Ez egy nagyon fontos jogszabály. Nézzük a hús, lóhús kérdést, a lóhús epizód tekintetében mi történt a februári találkozónk óta. Akkor azt ígértem, hogy amint meg lesz a DNS teszteknek az eredménye, a tekintetben, hogy marhahús termékekben milyen mértékben van jelen lóhús, illetve az gyulladás csökkentő szer milyen mértékben van jelen ezekben a termékekben. Azonnal át fogjuk adni az eredményeket. Én hiszek az átláthatóságban, hiszen csak ez tudja helyreállítani a fogyasztói bizalmat és ez minden élelmiszerbiztonsági kérdésben jelentős vonatkozás. Ezt a bizottság el is végezte ezt a munkát, és voltak olyan javaslatok a tagállamok felé, hogy minden tagállam kövesse ezeket az ajánlásokat. A legtöbb tagállam ez meg is tette, sőt többet is. Beszélek például a Németország példájáról. Nekik 150 tesztet kellett volna elvégezniük, és 800-at végeztek el. Az Egyesült Királyságban a vágóhidakon minden eh, lóhús eh, tetemet megvizsgáltak eh, erre a gyulladás csökkentő gyógyszerre. A tagállamok, a többi tagállam is hasonlóan nyert el, és a határidő április 25-e volt, és április 26-án jelentek meg az eredmények a hús, a lóhússal kapcsolatosan, illetve a gyógyszer jelenléttel kapcsolatosan, és ez nem feltétlenül élelmiszerbiztonsági kérdés, ezt a tesztek megerősítették. Ha megnézzük az eredményeket, három tagállam jelentette, hogy a gyógyszert megtalálták lóhúsban, ami kevesebb, mint fél százalékot jelent az összes levet minta tekintetében, és ami pedig a család címkézést illeti, ott kevesebb, mint 5% volt az eredmény, tehát ennyi termékben volt jelen lóhús. Nyilván ez még mindig túl sok, de azért az fontos, hogy 5% alatti ez a mérték. A koordinációs tervünk is nagyon jól működött, a tagállamok nagyon gyorsan mozgósították a hatóságaikat, és feltárták a család üzleti tevékenységeket. Hogyan léphetünk tovább? Ennyit a múltról, de most már a jövőre kell összpontosítanunk. Milyen tanulságokat lehet levonni ebből a tapasztalatból? Ahogyan az akciótervben is ez szerepel, ezt március 20-án küldtem meg önöknek, elnök úr, három dologra szeretnénk összpontosítani az élelmiszercsalásokkal szemben fel kell lépni, szigorúbb hatósági ellenőrzéseket és szankciókat kell bevezetni, harmadszor pedig a ló útlevéllel kapcsolatos szabályokat szigorítani kell. Ez az állategészségügy, növényegészségügyi, hatósági ellenőrzésekre vonatkozó csomagot is érinti. Erről tegnap zajlott tárgyalás, és az egyik változás, hogy a pénzbeli szankciók megfelelnek majd a család tevékenységgel elért nyereség mértékének. Tehát nem csak arról beszélünk majd, hogy eretentőek legyenek a büntetések, hanem pénzbeli büntetést szabunk ki, amely azonos mértékű a gazdasági nyereséggel, pénzügyi nyereséggel, és a ló útlevél rendszernek az átalakítása is folyamatban van. És négy ágazati javaslatot is tettünk, amely modernizálja és egyszerűsíti az állat- és növényegészségügyi szabályokat. Ezt tegnap jelentette be a bizottság. Az egyik legfontosabb eleme ennek a csomagnak az, hogy nem 70 különböző jogszabály kell, hogy szabályozza a ezt a területet a különböző szabálysértési bírságokat. Tegnap elfogadtunk egy olyan csomagot, amely inkább kockázat alapú, és a szabály és az ellenőrzések az élelmiszerlánc ellenőrzését pontosabban lehetővé teszik majd. Még összpontosítottabb eszközökre van szükség a kockázat megfelelő kezelésére, hogy eh, az állat és egészségügyi agályokra választ adjunk, és a vetőmagok is megfelelő minőségűek legyenek, illetve az egész eh, élelmiszerellátási láncban ezek az eh, biztonsági szabályok érvényesüljenek, akár az import tekintetében is. Én most a vetőmagokról is szeretnék beszélni, hiszen erről is sok szó esett a hírekben. És vannak olyan híresztelések, és olyan leveleket küldözgetnek a hatóságok, amelyekből az derül ki, hogy a bizottság megpróbálja erősíteni a vetőmag ipar szereplőit az új szabályokkal, vagyis, hogy regisztrációs folyamatot írunk elő, stb. stb., de ez egyszerűen nem igaz. Sőt, még méltánytalannak is tartom ezeket a támadásokat, azért, mert a jelenlegi jogszabályok szerint minden vetőmag, bármilyen jellegű vetőmag, regisztrációs kötelesség alá tartozik és az új jogszabály szerint a hagyományos vetőmagokra sokkal egyszerűbb rezsim vonatkozik majd, például nem kell majd őket előzetesen tesztelni. Ami a mikrovállalkozások számára előállított vetőmagokat illeti, ezeknél nem is lesz szükség bejegyzésre, regisztrációra. Jelenleg ezekre a vetőmagokra nincsen külön jogszabály. Az új jobbályok eh, szerint gyakorlatilag liberalizálunk. Eh, ezeknek az úgynevezett eh, kisvetőmagoknak a regisztrációját gyakorlatilag megszüntetjük. A regisztrációs díjak tekintetében az új jogszabályban a mikrovállalkozások mentességet élveznek a diák befizetése alól, bármilyen vetőmagról beszélünk is. Tehát a regisztráció tekintetében, hogyha egy mikrovállalkozás nyújtja be a regisztrációs kérelmet, akkor nem kell díjat fizetni. Még a hagyományos vetőmagok esetében is minden vállalkozás számára csökkentettük a regisztrációs díjakat. Ez nagyon fontos fejlemény, vagyis, hogy tisztánlásunk tekintetben ezek a tények a jogszabály kitételeivel lehet vitatkozni, valaki egyetérthet vele, mások nem értenek egyet vele, de a tényeket vegyük figyelembe, és magáról a csomagról kell vitatkozni, nem pedig a korábbi esetleges tervezetekről, amelyeket a konzultációra bocsátottunk. Ezt az üzenetet szeretném tehát közvetíteni, hogy a hagyományos és a kisvetőmagok tekintetében csökken a bürokrácia, javul a szabályozás, kevesebb tesztelésre lesz szükség, és így a, költségek is csökkennek. Aztán a klónozás és az új élelmiszerek. Az új javaslata kapcsolatosan az előadó bizonyára emlékszik arra, hogy az egyeztetés 2011 márciusában kudarcba fulladt, de hát ez a múlt. A meghallgatás alatt én két jogszabályalkotásra tettem ígéretet, az egyik az újfajta élelmiszerekre vonatkozik, a másik pedig a klónozásra. És két javaslat született is, az állatklónozással kapcsolatosan most végzi a bizottság a hatástanulmányt, és a javaslatra arról kerül majd, akkor kerül majd sor hivatalosan, hogyha ez a hatástanulmány elkészült. És a 2011-es márciusi megállapodást ez nem sérti. Ami a genetikailag a módosított szervezeteket illeti, szeretnénk a termelésre vonatkozó javaslattal kapcsolatosan előrelépést elérni. Lapás asszony volt ennek az előadója, ez most a tanács előtt van, és megpróbáltam bevonni ebbe a munkába minden érdekeltet, illetve további elő, előrelépést elérni ebben a fontos jogszabályokatási dossziéban. Itt egyfajta holdpontra jutott a munka, de szeretném, hogyha a tanács tovább lépne, mert nagyon lényegesnek tartom ezt az intézkedést, hogy a tagállamok megfelelő szabadságot kapjanak arra nézve, hogy megengedik vagy sem a GMO termények termelését a területükön, de e, a az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatosan ez már az új fogyasztói ügyekkel foglalkozó biztosra tartozik majd július 1 de még most az én tárcám hatáskörébe esik. A technológiai fejlődéssel számot kell vetni ezen a területen, és a betegek, valamint a fogyasztók biztonságát is szolgálni kell, hiszen nagyon sok botrány történt a közelmúltban, érvényesíteni kell a szabályokat, különösen a felügyelet, a piacfelügyelet tekintetében, az értesítések tekintetében, de arányos szabályokat kell érvényesíteni annak érdekében, hogy innovációs területen továbbra is vezető szerepet kapjon Európa. Ez egy nagyon fontos ágazat, hiszen foglalkoztatást teremt, és verseny előnyt szolgáltat számunkra. Bizonyára önök is emlékeznek, hogy mi nem szeretnénk az orvostechnikai eszközök esetében egy olyan rendszert bevezetni, mint a gyógyszerek tekintetében, hiszen ez visszafogná az innovációt, növelné a költségeket, és nem jelentene többletértéket biztonsági szempontból. A nagy kockázatú eszközöknek az értékelését viszont meg kell erősíteni egy vizsgálati mechanizmussal, amelynek segítségével az hatóságokat értesíteni kell, és ők véleményt készítenek az piacra bocsátásról az előtt és az után, és ez egy nagyon fontos dosszié, nagyon nagy prioritással kezeljük ezt, és én szeretném, hogyha minél hamarabb megállapodásra jutnánk e tekintetben. Klinikai vizsgálatok. A bizottsági javaslat pozitív fogadtatásra talált, de négy kérdés még aggályos. Az egyik az etika illetve az etikai bizottságok. A javaslat nem beszél arról, hogy ki akarja zárni az etikai bizottságokat az értékelésből, vagyis a klinikai vizsgálatok értékeléséből, illetve az erre vonatkozó kérelmek értékeléséből. De én nem szeretném, hogyha ez a javaslat azért lenne emlékezetes, mert ez az aspektus elhíresedett, szerintem ez nem is feltétlenül megalapozott, ezért mi az etikai elemet igenis erősíteni szeretnénk a rendeletben, de figyelembe kell venni, hogy ez nem irányelv, hanem rendelet, nem ö, erőltethetünk rá egy etikai bizottsági struktúrát az egész Európai Unióra, de az értékelési rendszerben ezt az elemet érvényesíteni kell. Másodszor a klinikai vizsgálatokra vonatkozó adatok átláthatóságáról. Az információkat nyilvánosságra kell hozni teljes körben, egy évvel a vizsgálat lezárása után, egy mindenre kiterjedő összefoglalót kell nyilvánosságra hozni. Harmadik országokban végrehajtott klinikai vizsgálatok. Ezt a jogszabályt nem tudjuk érvényesíteni harmadik országokban, de azt tudjuk biztosítani, hogy az Európai Unióhoz benyújtott adatok az e, engedélyezés során úgy legyenek kezelve, hogy a szabályok hasonlóak a mi szabályainkhoz, ami pedig a résztvevőket illeti a betegvédelemmel kapcsolatos kritériumok tekintetében a módosítókat meg fogjuk vizsgálni, de nagyon fontos, hogy a szabályok egységesek legyenek. Ez is egy olyan terület, ahol bizonyos munkát még le kell zárnunk, hogyha ez alatt a ciklus alatt még szeretnénk jóváhagyatni a parlamenttel is. Ami a határokon átnyúló egészségügyi veszélyeket élet, illetve kockázatokat. Nagyon örülök e tekintetben, hogy tegnap az Európai Parlament és a Tanács megállapodásra jutott ezzel a jogszabályjal kapcsolatosan, és ez jobban megvédi az európai állampolgárokat különféle határokon átnyúló kockázatoktól, és ez nagyon fontos, hogy közös közbeszerzést lehessen önkéntes alapon elindítani vakcinák tekintetében, és annak is nagyon örülök, hogy a litván elnökség alatt majd alá lehet írni az elsőre vonatkozó megállapodást, ez önkéntes alapú lesz, ezt elismételném, tehát nem lesz olyan Európai Uniós ország, amely oltóanyag nélkül maradna. Ami az egészségügyi programot illeti, még szeretném röviden ezt is megemlíteni, hiszen az erre vonatkozó tárgyalások újraindulnak majd, amikor megállapodásra jutottunk a, a több éves pénzügyi tervvel kapcsolatosan. Home. És ezzel kapcsolatban számítok a parlamentre, hogy minél hamarabb még az évvége előtt sikerüljön egyességre jutni. És végül az általános érdekű egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban. Tudjuk, hogy itt most ugye megszorító csomagok léptek intézkedésbe a különböző tagállamokba, válságos időket élünk, és sajnos a miniszterek nem mm, gondolják, hogy a megszorító intézkedések ne vonatkoznának az egészségügy területére, hiszen még a bizottság egészségügyi portfóliójára is vonatkoztak. Úgyhogy azokban a tagállamokban, ahol a Trojka IMF és Európai Központi Bank közötti megállapodásban nagyon nagy kihívások várnak az egészségügyre. Természetesen a hatékonyságot kell a rendszerekben javítani, hogy sokkal racionálisabb felhasználást biztosítsunk a szolgáltatások területén. Igazából már a, a válság előtt szükséges lett volna ez a reform, úgyhogy azok az intézkedések, amelyek erre vonatkoznak, hosszú távú fenntarthatóságot garantálnak valamint szolidaritást a generációk között az egészségügyben. Az Európai Bizottságon belül az ECOFIN szakbizottság a vezetője ennek a kérdésnek, de az én főigazgatóságomon belül is a kollégák dolgoznak ezen az ügyön, illetve technikai segítségnyújtást eszközölnek. Különböző szektorokban nagyon erősen megvalósul mindez, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél inkább meg tudjuk őrizni az európai egészségügyi rendszer legfontosabb értékeit, mint az egyetemes hozzáférés és a jó minőségű szolgáltatás elérése. Az egyetértési memorandumban Ciprussal a jövőre nézve megállapodtunk abban, hogy teljes lakosságára ki fogja terjeszteni a hozzáférhető egészségügyi szolgáltatást, hiszen ne felejtsük el, hogy Cipruson ma 50%-a az egészségügyi szolgáltatásoknak magánkézben van. Természetesen most várom az önök kérdéseit, véleményeit, és majd azokra fogok reagálni. Köszönöm szépen, biztos úr, ezt a kiváló áttekintést hogy mi van, mi lesz, és azért is hálás vagyok, hogy a vetőm a kérdéshez is hozzászólt és állásfoglalt. Hiszen saját hazámban is folyik ez a vita, és azt is hallottam, hogy az Európai Unió meg akarja tiltani a vetőmagokat. Ez döbbenetes, hogy a interneten terjednek ezek a hírek, közösségi oldalakon. És ez hihetetlen, hogy eh, egyszerűen olyan dolgokat írnak le, ami nem stimmel, és a többiek még elhiszik, átveszik. Köszönöm szépen a világos szavait, és eh, néha azért eh, nézzük meg, hogy hogyan lehet a dolgokat helyes fénybe, helyes fényben feltüntetni. Tehát mielőtt itt botrányok alakulni ki, azért, és mindenki felháborodik, azért tisztázzuk a helyzetet, és nézzük meg, hogy milyen tények vannak, és mi az, amit eltorzítanak. Tehát nagyon szépen köszönöm világos, egyértelmű szavait. Na most itt van a kör négyszögesítésének problémája. Először a koordinátorok beszélnek. Anna Rosbach und die Kollegin Lyotard. Dann machen wir Utána pedig szünetet tartunk, megvárjuk, amíg válaszol a biztos, és akkor utána a következők szólnak fel. Lepage, Esther de Lange, äh, Michel Rivasi, Jana Kudakis, Taylor, Pagnot, Okoni, Villiers, äh, Mas äh, Frau Kukovic, äh, dann Klaas, äh, Edith Estrella und die Kollegin Karin Kahnbach. Habe ich jemanden vergessen? Valakit elfelejtettem? Nem? Akkor itt lezárjuk. Igen, már mondtam, említettem már. Janakudakis kolléganőt említettem, nem merném kihagyni még akkor is, hogyha most eh, máshogyan eh, jelent meg itt a bizottságban, mint szokott. Így eh, lezárom a felszólalók listáját, és Péter Líze kap szót kettő percre a koordinátorok nevében, és miután a koordinátorok hozzászóltak, a biztos kap ismét lehetőséget. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, biztos úr! A kiváló együttműködést, amióta hivatalában van, és szeretném megköszönni azt is, hogy a dohány termékekről szóló irányelvvel foglalkozott, hiszen ez egy nagyon komoly téma. Az biztos, hogy ezt nem fogjuk átintegetni a szavazáson, hanem kemény módosítókat is nyújtunk be, és a, azért szeretnénk még a jövő évi választások előtt a plénumon megszavazni ezt. Tehát a klónozásról is kaptunk egy javaslatot, és szeretném, hogy ha nyomást gyakorolna a bizottságra. Én most az utolsó megjegyzéseire utalnék. A bizottság munkája a trojkán belül azon országokban, amelyeket érintett az eladósodási válság. Márciusban a Lancet orvosi lappan megjelent egy cikk, és azt olvastuk, hogy rengeteg fertőzés van, és ez kihatott például az öngyilkosságokra is és olyan országokban, mint Görögország, Portugália, ahol kemény a válság. És kijelentették a cikkben, hogy a bizottság eddig nem vette figyelembe a válság egészségügyi kihatásait. Ön ezt máshogy írta le, szeretném, hogy pontosítsa ezt, amit mondott, és szeretném arra is bátorítani, hogy a trojkán belül erősebben koncentrálnak az egészségügyi know ra Furcsa, hogy Körökországban elhatározták, hogy eh, most itt adót fognak. Az adópénzekből finanszírozzák majd jobban az egészségügyet, azonban az egészségügyben is eh, nagyon komoly megszorítások voltak, de hogyha belegondolok, hogy Görögországban még egyszer annyi orvos van, mint az OECD átlagában, akkor eh, ez valahol észszerűnek tűnik, de azonban eh, szerintem jobban is meg lehetne ezt oldani. Linda Mekeb. Mm, thank you. Thank you, Commissioner, for what you said about tobacco. Köszönöm szépen. Nagyon sokat dolgozunk a dohány irányelven, a az árnyékjelentéstevőkkel együtt annak érdekében, hogy még a parlamenti ciklus vége előtt ebből valóban jogalkotási anyag szülessen. Lesz itt az e-cigarettákról egy workshop is ebben a témában, és holnap jár le a módosítások beterjesztésének határideje, úgyhogy minden terv szerint halad. Azonban a következőket szerettem volna kérdés, kérdezni, az a, a, a hús a, higiéniával kapcsolatban ezzel a csomaggal kapcsolatban mit tudon elmondani, mi lesz itt még a tavasszal, mire számíthatunk, vagy az év vége előtt mi fog történni ezzel a dossziéval. És itt egy kicsit óvatos is lennék, ugyanis ugye itt a különböző ö, analízisekről beszélünk a húsiparban. 2006 előtt a mészárszékek random módon végeztek ellenőrzéseket, 2006 után azonban változott mindez, és most csak bejelentett módon lehet ellenőrzéseket végezni, Tudom, hogy ez most megint változni fog, de igazából az, ahogyan az Európai Bizottság évtizedek óta gondolkodik ebben, az mindig az, hogy csökkentsük az ellenőrzéseket, adjunk több felelősséget a cégeknek, de ez nem elegendő, ez most már kiderült, nem elég három hónapon keresztül ellenőrizni a helyzetet, amikor van egy nagy botrány, és arra számítani, hogy majd aztán a cégek szépen beállnak a sorban. Nem, itt a hosszú távú rendszerre van szükség, és azt hiszem, hogy ezen el kellene gondolkodni. Én úgy gondolom, hogy a csomagolással kapcsolatban is el kell gondolkodni ezen, és remélem, hogy nagyon oda fognak figyelni arra, hogy mit is javasolnak pontosan az ön szolgálatai. Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne. Az egyik a méhekre vonatkozik. Nagyon örülök az itt született javaslatoknak, hiszen itt az óvatossági elvet vezettük be, de hogyan lehet majd ellenőrizni és ezeket a helyzeteket mérni, hogyan válhat majd ez mérhetővé, és honnan tudjuk majd, hogy működik-e a rendszer, vagy sem. Hiszen tudjuk, hogy csökken a száma a méhállománynak, de hogy mi is ennek a valós oka, azt nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy a Neonix használata jót tesz-e vagy sem ennek a helyzetnek. Itt azért mégiscsak valamiféle bizt, valamiféle mm, konkrétumra van szükség, és nem tudom, hogy a jelenlegi megszorítások folytatódnak-e majd, vagy sem. A második kérdésem pedig a kozmetikai iparra vonatkozik. Most ugye nem lehet a teszteket elvégezni, és mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy bebizonyítsa azt, hogy megfelelnek-e a cégek vagy sem a követelményeknek. Köszönöm, Köszönöm szépen. Hogyha jól értettem a dohánytermékekkel kapcsolatosan, hogyha tovább megyünk a standard csomagolással kapcsolatosan, akkor ez ellen nem lépne fel, hogyha a parlament ezt indítványozná, ez jó hír. És a dohány termékekkel kapcsolatosan arról is beszéltünk, hogy kiterjesztenénk ennek a hatáját, vagyis, hogy ez olyan cig, szivarokra, illetve szivarkákra is vonatkozna, amik egyébként nem tartalmaznak ízesítőket, illetve a vízi pipában használatos dohányra is vonatkozna mindez, és ami a 2025-ig tartó élelmiszer elpazarlással kapcsolatos szabályozás ez például a, a tojás címkézéssel is összefüggésben van, hiszen sokszor tapasztaljuk, hogy sokkal tovább jók ezek a tojások, mint ami a címkén szerepel. Mit javasolnak, milyen olyan szabályozást javasolnak, ami a pazarlást visszafogná az élelmiszer pazarlást, és a 2025-ig kitűzött célt elérhetnénk ennek segítségével? ennek nagyon nagy hatása van a környezetre, ami a vízfelhasználást, földfelhasználást, illetve növényvédőszer felhasználást illeti. Hogyan lehet ezeket a szempontokat kiegyensúlyozni? És az is aggasztó, amiről Linda is beszélt, ami az ellenőrzéseket illeti illetve azt, hogy ezeket a hatásköröket áthelyeznék magukhoz a vállalkozásokhoz, ez is aggasztó szerintem. Az utolsó kérdésem az élelmiszerinformációs dossziéhoz kapcsolódik. Bizonyára emlékszik, hogy a kompromisszum azt mondja, hogy az új, új szabályokat az alkohol címkézéssel kapcsolatosan értékelni kell. Nem tudom, hogy ezzel hová jutottak, nem volt túl sok idejük rá, de azért szeretném, ha beszámolna a haladásról. Nagyon fontosnak tartom, hogy az európai állampolgárok tudatában legyenek. Azért azért a legtöbb ember tudja, hogy eh, le lehet részegedni az alkoholtól, nem kell túl sokat inni, de eh, nagyon kevesen tudják, hogy mennyire kalóriaintenzív az alkohol, és mennyire erősen hozzájárul az elhízáshoz. Talán erről több információra lenne szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Én eh, Igazából egy nagyon fontos elemre szeretnék utalni, tehát nagyon fontos a nép egészségügy, és nagyon sok pontot például figyelmen kívül hagynak. Tehát például itt az állatorvosi jogalkotást, vagy például a higiéniai csomagot, vagy például a mikroba rezisztens táp, és így tovább. Tehát a bizottság megígérte, hogy ezekkel a témákkal foglalkozik, és hogy ezeken a területeken szigorítják az intézkedéseket. Ezek mind olyan témák, ahol már nagyon sok parlamenti, tanácsi anyag van. Nem értem, hogy miért halasztják el ezeket a dolgokat, miért nem foglalkoznak vele. Éppen ezért szeretném megkérdezni most konkrétan, mi akadályozza meg, hogy ezeket a jogalkotási javaslatokat megfelelő időben elhozza nekünk, és pedig úgy, hogy a jelen ciklus vége előtt is meg tudjuk tárgyalni. Hogyha igazi politikai akarat van, akkor ez megoldható. Ugyanúgy, mint a dohány irányelv esetében. De a többi téma sem kevésbé fontos a népegészség számára. Köszönöm szépen. És most Liotard kolléganő kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a biztosnak én is. Azt mondta, hogy van két javaslat eh, itt az új táp és a klónozás tekintetében. Most eh, elégedett vagyok eh, azzal, ami benne van. De azt mondja, hogy a hatástanulmány után nyújtják be majd a javaslatokat, de mikor? Jövő hónapban, három hónap múlva, vagy jövőre? Minnyáján tudjuk, hogy erre szükségünk van, és ezt látjuk a lóhús botrány után is. A fogyasztóknak tudniuk kell, hogy mi van előttük a tányéron. Hogy most ez biztonsági kérdés, vagy milyen, hogy klón, marha, disznó vagy szárnyas. Szeretném azt is elmondani, hogy több mint egy millió európai polgár és a parlament többsége is aláírta azt a követelést, hogy eh, maximum 8 óráig lehessen szállítani a levágott állatot. A kérdésem az, hogy lesz-e ilyen 8 órás határ. Ezen kívül van még az EFSA kutatásáról is az aszpartám veszélyéről. Tehát, hogy eh, veszélyes-e az aszpartám. És eh, jó lenne tudni, hogy most csökkenteni akarják a napi aspartám adagot, amely nem veszélyes az egészségre, vagy nem. És most a biztos kap szót, ahogy a koordinátorok kérdéseit megválaszolja. On the first question, az első kérdés Líze úrtól érkezett, azzal kapcsolatban, hogy a megszorító programok hogyan is hatnak. Vannak, amelyek spontán módon, önkéntesen léptek be, más esetekben pedig egy program részeként az Európai Bizottság égisze alatt történik mindez. Természetesen itt nagyon sok kérdés a tapasztalatoktól függ, különböző programok, amelyek a megszorító intézkedéseken alapulnak, ezek nem öncélúak. Mi úgy gondoljuk, hogy ha nem veszik be úgymond a megfelelő pirulát, akkor nem fognak meggyógyulni ezek az országok, és majd tovább terjed a probléma, a betegség. De azért itt nagyon sok esetben a tagállamoknak is sok szerep jut, ugyanis ott kell intézményes intézkedéseket bevezetniük, ahol meg lehet, megtakarításokat lehet elérni anélkül, hogy a sztenderdeket csökkentenék. Itt természetesen nem az én feladatom, hogy megítéljek bármit, inkább csak segíteni szeretnénk, hiszen az Európai Bizottságnak más a szerepe, mint egy civil szervezetnek, mások a szervezetek közötti szerepek mi nem a tagállamok ellenébe vagyunk, mi segíteni akarjuk őket, amennyiben megfelelnek az érvényben lévő szabályoknak, jogszabályoknak. A bizottság tehát segít a tagállamoknak, főként azon tagállamoknak, amelyekre erre szüksége is van. Most a válság ellenére és a nehézségek ellenére, valamint annak ellenére, hogy azért még nem másztunk ki a slamasztikából, de vannak olyan intézmények, amelyek vagy olyan intézkedések, amelyek bizony ö, csökkentették a kiadásokat. Az egyik ilyen a generikus gyógyszerekre való áttérés, és ezzel ugye nagyon nagy megtakarításokat lehetett elérni a gyógyszerkasszában. Aztán ott van a, az orvosi felírás kérdése, ez a kötelezettség. Itt a svéd kormány segített a görög kormánynak annak érdekében, hogy egy e tehát egy elektronikus rendszert alakítson ki, és ezzel kialakította Európában az egyik legjobb e gyógyszerfelírási rendszert, amely természetesen nagy megtakarításokat is okozott megint csak a gyógyszerkasszában. és ráadásul kiterjed azon személyekre is, akik nincsenek benne az egészségügyi ellátórendszerben. De azért ne gondoljuk azt, hogy az Európai Bizottságnak olyan nagy örömet okozna az, hogy állandóan csak megszorító intézkedéseket kényszerít rá valamikire vagy valakikre, de azért itt egyfajta logikát kell sejteni a dolgok mögött, hiszen a rendszert szeretnénk megőrizni. De egy dolog az biztos. Hogyha azt kérdezik, hogy van-e az egészségügy és a megszorító intézkedések között összefüggés, hát igen, sajnos van. Hogyha például Görögországot vesszük, és azt látjuk, hogy magasabb a öngyilkossági ráta, az öngyilkosok aránya. Hát valószínűleg ez nem a gyógyszer árak növekedése miatt van, hanem általában a nagyon rossz gazdasági helyzet miatt. Sokan azt mondják, hogy ez azért van, mert nincsenek rehabilitációs programok például a drogfüggők számára, vagy ezekből megszorítások voltak. Tehát vannak különböző álláspontok. Mindenesetre én azt a fajta pragmatikus álláspontot képviselem, hogy hogyan tudjuk segíteni Görögországot a probléma megoldásában. És aztán természetesen ez más országokban megint más problémákat jelenthet. Ami az ellenőrzéseket illeti, főként a higiéniára vonatkozó ellenőrzéseket, nos itt eh, én úgy gondolom, hogy eh, az év harmadik negyedében fogunk majd előállni egy intézkedésekkel, egy intézkedéscsomaggal. Nem akarjuk eh, csökkenteni a sztenderdeket, hanem inkább a kockázatosabb területekre próbálunk központosítani, ilyen például a húsipar, amely kockázatosabb, mint más élelmiszeripari területek. Tehát ott, ahol alacsonyabb a kockázat, ott kevesebb ellenőrzésre van szükség. És természetesen meg akarjuk őrizni azt a képet, miszerint Európa az egyik legbiztonságosabb élelmiszerrendszert tudhatja maga mögött. A kérdés inkább olyan formában merül fel, hogy hogyan lehet az ellenőrzéseket, a teszteket garantálni. Most itt akár a lóhús botrányról legyen szó, vagy bármi másról. Nos, a lóhús botrány esetében sokkal pozitívabb visszacsatolásokat kaptunk a tagállamoktól, mint ahogyan azt vártuk, gondolok például Németországra, de más példát is említhetnék, ugyanis a tagállamok ezeket a teszteket még akkor is lefolytatták, hogyha ez csak egy ajánlás volt a bizottság részéről, semmiféle kötelezettség nem volt. Én egyébként meg vagyok győződve arról, hogy akkor, amikor botrányok vannak, problémák vannak, a bizottságnak lehetne egyfajta jogot adni arra, hogy kötelezővé tegye a tesztelést, az ellenőrzéseket, és ezt megpróbáljuk majd bevezetni abban a csomagban, amelyet majd letesszünk az asztalra de ugyanakkor voltak olyan esetek, amikor az ajánlatainkat, az ajánlásainkat is teljes mértékben megvalósították a tagállamok, és hát ennek nagyon jó lett az eredménye is. De természetesen az ellenőrzések továbbra is tagállami hatáskörbe fognak tartozni. De amit látok, az az, hogy akkor, amikor a tagállamok végzik az ellenőrzéseket, akkor tulajdonképpen ezek sokkal ö, biztonságosabb és akkurátusabb módon folytak le, mint amikor az adott cég végezte az ellenőrzést. Talán azért, mert mi jó ö, ajánlásokat fogalmaztunk meg a ellenőrzések ö, kritériumáinak tekintetében. Ez tény, ez tény, ez nem véleménykérdés, ez ténykérdés. Méhek. Nagyon meglep az, hogy hogyan reagáltak a tagállamok ez volt az első tapasztalatom ezen a területen. Mire is gondolok? Miután az EFSA általában azt a kritikát kapja, hogy mindent megenged, és hogy mindenre igent mond, Nos, hát azt hiszem, ebben az esetben, amikor nem volt a részéről a válasz, akkor bizonyos tagállamok majd elfogadják a véleményét. De azért ez elég göröngyös út volt, mert annak ellenére, hogy egyértelmű, tudományosan bizonyított volt a helyzet, mégsem volt igaz az, hogy nem, voltak, nem folytattunk volna terep, a terepen is komoly tudományos kutatásokat, tehát ezzel nem lehetett megvádolni az efsa mégis három ö, faktor volt az, amely kiderült, hogy a méh populáció csökkenését vagy kipusztulását okozta. Itt igazából csak egy két éves moratóriumot vezettünk be, annak, e, annak érdekébe, hogy bebizonyosodjon az, hogy ezeknek a peszticideknek az alkalmazása ténylegesen kihat-e majd-e vagy sem a még populációkra, de mégis nagyon nagy ellenállásba ütköztünk. Ezzel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos tagállamok már maguktól bevezették ezen peszticidek esetében a tiltást, már jóval azelőtt, hogy európai szinten ezt megtettük volna. És ennek nem volt olyan borzasztó hatása a gazdaságra, mint ahogyan azt egyesek kiabálták. Nem, nem tapasztaltunk ilyet ezekben a tagállamokban, sőt, ennek az ellenkezőjét tapasztaltuk, azt láthattuk, hogy szép lassan emelkedőben volt a méhek száma. Nem leszek dogmatikus, nem fogom azt mondani, hogy csak ez az egy ö, faktor, tehát ezen konkrét három peszticid okozza a még populáció csökkenését, de az biztos, hogy ez az egyik faktor, és hogy hozzájárul a problémához. Egészen odáig fajult a helyzet, hogy nem alakult ki a többség, a minősített többség amelyre szükség volt a szavazáshoz, hogy ennek ellenére, hogy csak az EFSA hivatalos véleményéhez tartottuk magunkat. Itt ö, néhány kivétel volt csak, például a bizonyos gabonafajták, amelyek nem vonzák magukra amúgy sem a méheket, vagy pedig ö, a virágzás utáni időszakra vonatkozólag. Ö, Tehát csak egy-két ilyen kivételt engedtünk meg. Két év elég lesz-e vagy sem, hogy a helyzetet tisztában lássuk? Nos, hát így döntöttek a tagállamok. Két évvel kezdjük meg a moratóriumot, és akkor majd két év elteltével láthatjuk, hogy lesznek-e eredmények, kézzelfogható eredmények vagy sem. Ha kaptunk egyébként olyan információkat is, hogy vannak más peszticidek is, amelyek szintén nagyon negatív hatással vannak a méh populációkra, tehát amennyiben ezek bebizonyosodnak, akkor majd még erre a témára vissza fogunk térni, hiszen ez egy rendkívül fontos kérdés, védeni kell a méh populációt. És általában informálni kell a közvéleményt a méhek tevékenységének fontosságáról, hiszen bizony ö, Ázsiában voltak olyan példák is, hogy hogy az a hiedelem alakult ki, hogy kézzel kell beporozni a növényeket. Nos, a viccet félretéve, a helyzet azért elég szörnyű ezekben az országokban, sőt az Egyesült Államokban is bizonyos hatóságok, illetve azok a cégek, amelyek a peszticideket előállították, nehéz helyzetben találják most magukat. A kozmetikai termékek, amelyeket, amelyeket állatkísérletekkel állítanak elő, ugye most ezzel kapcsolatban egy tilalmat vezettünk be, ezt monitorozni kell, hogy a tilalmat valóban betartják-e a tagállamok, illetve az érintett cégek. Ami a dohánytermékeket illeti, illetve vízipipákat, és így tovább. Van itt egy fontos kérdés. Itt most nem az íz hatásról van csak szó, hiszen a statisztikák azt mutatják, hogy ezen termékek esetében növekszik a fogyasztás. Tehát itt fontos az átláthatóság. Ezen termékek amennyiben a dohányipari termékekre vonatkozó irányelv alá nem fognak tartozni, és mégis bebizonyítható, hogy ennek következtében növekedett a az alkalmazásuk mértéke, akkor majd el kell gondolkodni ezen termékek esetében is, hogy bevonjuk-e őket az irányelv hatásköre alá vagy sem. Klónozás. Igen. Várjuk azt a jelentést, amelyet a hatásvizsgálatból fogunk majd előállítani. Reméljük, hogy lesz itt jogszabály is, ugyanis az állatklónozás az Európai Unióban technikailag és jogilag megengedett. Most az, hogy ez etikus-e vagy sem, az más kérdés, hiszen itt a parlamentben is és a közvéleményben is nagyon ellenzik ezt, de jogi értelemben ez egyenlőre lehetséges, az állat klónozás. Így mindenképpen szükséges egy olyan megoldás, hogy valamilyen jogalkotás legyen ebben a kérdésben. Néha nagyon nehéz a belső eljárásokkal bizonyos jogalkotást elindítani, de a tragédia az lenne, hogyha kezdjük, és utána minimális eredménye sem lesz, akkor el kell fogadnunk azt a tényt, hogy ha a bizottság bemutat egy javaslatot, akkor tudunk, hogy milyen esélyei vannak a javaslatnak, hogy a társjogalkotók elfogadják. Tehát, hogyha nem, egy akkor tudnunk kell ezt is, és a jelenlegi ciklusban meg kell nézni a javaslatok esélyeit. Uh, az állat egészségügyi gyógyszerek tekintetében, illetve az állategészségügy tekintetében meg kell találni megfelelő egyensúlyt. De szerintem legyen az antibiotikumok és a mikroba rezisztens anyagok tekintetében mindenképpen óvatosság, hogy ezek az állatoknak nem, hanem az embereknek szólnak. Az alkohol címkézés, igen, várjuk az alkohol stratégia kiértékelését, és az év végén várható ez. Köszönöm szépen, biztos úr. És akkor most szeretném a kollégáknak átadni a szót. Karl Heinz Florence, egy perc. Köszönöm szépen. Biztos úr, nagyon örültem hagyományos gazdaként, hogy a növényvédőszerek esetében aktív lett, hiszen aggódunk a méhek miatt. Mi méheknek nincs jó lobbyuk, de a probléma szerintem sokkal mélyebben gyökerezik. A saját régiómban a kis élőlények kipusztultak. Menjen a Rajna alsó folyására két-három hétre. Nincs rovar. Korábban rengeteg eh, apró élőlény volt, rovarok, aztán egyszer csak permeteztek, utána kipurcantak ezek a kis rovarok. Most más a filozófia, és ma meg minden nap alkalmazzák a vegyszereket. Tehát figyeljen arra, hogy mi történik ezen a téren. Ha nem figyel, akkor itt nagyon kemény hatásai lesznek. Két év túl kevés. Tehát szerintem itt nagyon intenzívek kell foglalkozni, tudományosan, érzelemmentesen, nem könnyű ez, de meg kell vizsgálni. Na most a dohány. Nem fogok a szivarokról beszélni, és nem fogok a cigaretta csomagolásról se beszélni, biztos úr, arról beszélek, hogy Reach-ben óriási csata volt, és a Rícsben eldöntöttük, hogy a dohányipara termékeit be kell, hogy vizsgáltassa a Rícs szempontjainak megfelelően. Hát természetesen azonnal felhördültek, és azt mondták, hogy ez egy természetes termék, és a REACH pedig nem erre vonatkozik, de a dohány már nem természetes termék, hogyha 50-60 különféle vegyszert tartalmaz. Tehát a dohány önmagában nem esik a rics alá, azonban azt, amit belekevernek, és a dohányipar itt nagyon óckodik a vizsgálattól. És igazából itt lyuk van, és ezt be kell tömni. Köszönöm. És most Dagmar Roth Bérend következik egy perc, 30 másodperc benne. Minden szóval egyetértek, amit mondott az előttem szóló. Köszönöm, hogy itt van, biztos úr. Néhány kérdésem lenne. Az, azok a javaslatok, amelyeket tegnap mutatott be, tehát ez kb. 70 amely a régit helyettesíteni hivatott ne, itt nem gondolja, hogy az összes hús esetében szükséges lenne a származási ország jelölése. Tehát ez egy ellenőrzési dolog lenne, ez fogyasztóvédelmi téma lenne, és szerintem ezzel a lehetőséggel jobban kellene élni. Ami itt az orvosi készülékekre vonatkozik, tehát hogy igazából jó ötlet ezt kidelegálni valakinek, aki bejön az irodánkba, de igazából mindenki tudja, hogy én erről mit is gondolok. Azt mondta, hogy ez megakadályozza az innovációt. Igen, igen, minden, amit megteszünk, akadályozza az innovációt, mert foglalkoztatásra van szükségünk, de azért vagyunk itt, hogy védjük a polgárokat és védjük a pacienseket és hogyha halljuk ezeket a implantátumokat, és igazából nem volt rendes jelölés ennek, nem volt rendes információja ezeknek, és tényleg azt hiszi, hogy a vizsgálati mechanizmusa a piac előtt vagy a piac után megfelelő eszköz. Nem gondolja, hogy másfajta piacra vitel előtti engedélyezési módszer kellene? Corinne Lepage másfél perc. Merci, euh, Monsieur le Président. Merci. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy itt van. Köszönöm szépen, hogy eljött. Egyetértek Rod Bérent asszonynal. A hústermékek földrajzi származásával kapcsolatban azt hiszem, hogy ezt minden fogyasztó szeretné, és nem is értem, hogy miért nem valósítható ez meg. Aztán van egy másik dolog. Nagyon meglepett az, amit ön a klónozással kapcsolatban mondott, ugyanis azért arra emlékeztetnék, hogy az Európai Parlament 2008-ban a klónozás ellenében igen, nagy többséggel egy jogszabályt alkotott. Ön pedig azt mondja, hogy a bizottság egyetért a klónozással akkor, hogyha ez címkézve van. Ugye önnek ráadásul igaza van, mert valóban lehetséges a klónozás most, de az emberek nagy része Európában nem akar klónozott termékeket vásárolni, és nem elfogadható a jelenlegi helyzet, ugyanis nincsen választásra lehetőség. Nem tudom, hogy legalább idéglenes jelleggel nem lehetne-e az európai fogyasztók számára jelezni azt, hogy elképzelhető, hogy klónozott terméket fogyasztanak. Ez rendkívül nagy ösztönzésen a bizottság számára, hogy gyorsabban tegye a dolgát. És aztán végül volt egy találkozónk, ahol a DJ Sanko, illetve az EFSA is jelen voltak, és nagyon sok kritikát kaptak azzal kapcsolatban, nem tudom, hogy ön mit gondol az Aspartával kapcsolatban. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljöttek ide, és hogy információkkal szolgál számunkra biztos úr, és az aggodalmainkra megpróbál választ adni. Ön elküldött egy válasz, egy levelet, illetve a parlament önnek küldött egy, egy levelet azzal kapcsolatban, hogy a DG Environment a bisphenol és a parabenek tekintetében mit tesz. A kérdés úgy merül fel, hogy milyen ellenőrzést, milyen teszteket fogunk végezni, ugyanis hogyha az endokrin rendszerre rossz hatással lévő anyagok kerülnek be a kozmetikumokba, ugye itt nem csak arról van szó, hogy mekkora mennyiségben találkozik a szervezet ezzel az anyaggal, hanem hogy milyen hosszú időn keresztül. Tehát ezért nem tudom, hogy a teszteknek egyáltalán a jelenlegi formájában van-e értelme, hiszen itt az endokrin rendszert megzavaró anyagok hosszú távon hatnak. Aztán itt van az mellimplantátumok kérdése is, hatalmas botrányok voltak, de most már itt vannak a csípőprotézisek is. Mi lenne, hogyha egy kicsit szigorúbbak lennénk általában az implantátumokkal kapcsolatban? És aztán végül a klinikai tesztek kapcsolatban az ABVI lobby konkrét klinikai teszteket adott ki, úgyhogy ezek azt is kérték, hogy ez minél inkább, tehát ezek a klinikai eredmények épüljenek be a jogalkotásba, mert akkor, ahogyha átláthatóbbak lennének az információk, akkor kevesebb lenne a jogvita is később. Thank you, Chair. Um, I have... Köszönöm szépen, egy nagyon gyors kérdésem volna. A biztos bizonyára tudja, hogy a skót, kor, skót kormányzatnak azt a javaslatát megtámadták, hogy a minimumárakat meghatározza az alkohol termékekre vonatkozólag, tehát hogy ezzel a jogi esetek kapcsolatosan mi a véleménye erre lennék kíváncsi. Oui, euh, très court tout d'abord pour csak nagyon röviden. Ahogyan az elnök úr is utalt rá, tegnap este sikerült a triológus során az ír elnökséggel, illetve a bizottsággal egyetértésre jutni ebben a kérdésben, és reméljük, hogy ezt a kérdést a júniusi plenárison napirendre lehet majd tűzni, hiszen úgy tűnik számomra, hogy ez sürgős ügy, látjuk, hogy mi a helyzet, mi a helyzet Kínában, a H7N9-es vírus tekintetében ez nagyon sok problémát vetett fel. A bizottságon belül a WHO illetékes szervei egyaránt aggodalmuknak adtak hangot. És ezzel talán a szankó is visszakaphatná facilitátor szerepét. Tehát egy olyan vírusról van szó, amelyről jó lenne, hogyha többet tudnánk, illetve az a kérdésem, hogy önök a bizottságtól mit tudnak erről a vírusról, hogyan halad a helyzet, és már 25%-a az eseteknek 11 napon belül halálesetekről számoltak be. És azután itt van a bisphenol A kérdése is. Az EFSA egy tanulmányt készítetett. Tudjuk Franciaországban, mi történt 200 esetben mm, rákot okozott ez az anyag. Úgyhogy ezzel kapcsolatban lenne néhány kérdés. Köszönöm szépen. Kedves biztos úr, nagyon örülök, hogy itt van velünk, és ezt mi tudunk cserélni. Két kérdésem lenne. Az egyik kérdés már valaki egyébként feltette, itt a klónozott hústermékekről van szó, most egy olyan jelentéssel foglalkozunk ebben a témában, amely a marha állomány elektronikus címkézésével foglalkozik, illetve a származási helyjel. Ön arra is utalt, hogy van egy jogalkotási javaslat, amelyet talán 2013 júniusában lát majd napvilágot, ezt novemberében hallhattuk, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mi a helyzet. Nem tudom, hogy egyébként erre a kérdése ön adott-e már választ. Aztán ön utalt arra, hogy a marha hús, illetve a lóhús és a húsipari termékek tekintetében egy tanulmányt várunk, a az események fényében jó lenne, hogyha ez minél hamarabb megszületne ez a tanulmány, még esetleg az év vége előtt, vagy még korábban az még jobb lenne. Az a kérdés merül fel bennem, hogy nem lehetne-e kihasználni ezt a mostani helyzetet arra, hogy ebbe a rendeletbe ilyen irányú módosításokat írjunk be. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy itt van. A vetőmagokkal kapcsolatban majd akkor tudunk komolyan beszélgetni, hogyha az önök javaslatát megkapjuk. Először is ma szerettem volna megköszönni az ön munkáját, illetve a Szánkó főigazgatóság munkáját, a neonikotinoid alapú peszticidekkel kapcsolatban. Tudom, hogy ez nem volt egy könnyű feladat, de szeretném megköszönni az ezzel kapcsolatos munkát, és még itt most a peszticidek, illetve a méhállomány kapcsán lenne néhány kérdésem. Ugye három anyagot függesztettek fel, ezeknek az anyagoknak az alkalmazását, de ugyanakkor úgy tűnik, hogy engedélyt is kapott egy új neonikotinoid anyag, és ezen termékekkel kapcsolatban az EFSA értékeléseket mikor kapták meg, és aztán a másik kérdés, a méz irányelv felülvizsgálatával kapcsolatban lenne, miszerint az Európai Bizottság hatásvizsgálatot készítette, és amennyiben igen, akkor azt mikor fogja beterjeszteni elénk? Köszönöm szépen, elnök úr és biztos úr. Az élelmiszer biztonság és a a gazdasági növekedés kölcsönösen kapcsolódnak egymáshoz, és éppen ezért a szlovén intézettel együtt elindítottunk egy olyan projektet, aminek a címe Élelmiszerek az egészségért és a munkahelyekért. Az eredmények alapján a projekt célja az volt, hogy bátorítsa az a helyi és egészséges élelmiszerek fogyasztását, illetve elősegítse négy élelmiszer típus fogyasztását, az zöldségek, hüvelyesek és egyéb élelmiszer kategóriákra irányul ez a tanulmány. Két kérdésem volna, biztos úr. Először is, a nagy, az egészség nagyban függ a táplálkozástól. A bizottság végzette tanulmányokat a e tekintetben, és ezeknek mik voltak az eredményei. Másodszor az egészségre gyakorolt hatást felmértéke az említett négy élelmiszer kategóriában is, és köszönöm szépen a vetőmagokkal kapcsolatos válaszát. Köszönöm. Köszönöm, Éva Bestreller. Nagyon szépen köszönöm, mert biztos úr, felmerül bennem a kérdés. Bizonyos tagállamokban, különösen azokban az országokban, ahol megszorítási programok vannak, ezek a megszorítások nagyon nagy problémát okoznak. 2009-ben a bizottság közleményében, ami a szolidaritásról szólt az egészségügy területén, hogy a különbségek csökkenjenek az Európai Unióban. Én ennek a témának én voltam az előadója a parlamentben, és egy véleményt készítettünk, illetve egy jelentést arról, hogy ezen a területen 2012-ig eltelt fejleményeket figyelembe tudjuk venni. Ebben a jelentésben szereplő adatokat eddig még nem hozták nyilvánosságra, és voltak olyan hírek, hogy egyre súlyosabb a helyzet különböző tagállamokban, különösen Görögországról, Portugáliáról, Ciprusról beszélek, talán akár Spanyolországról is beszélhetünk, tehát a következő a kérdésem. Biztos úr, van tudomása erről, hogy ezekben az országokban romlik az egyenlőség, már ami az e, élelmiszer egészségügyi kérdéseket illeti, beszélek most a megszorításokkal küzdködő országokról. Különösen érdekelne, hogy hatástanulmányt végeztek-e a megszorító intézkedések hatásait tekintve. Köszönöm. Igen, tisztelt Biztos úr, mindenek előtt szeretném megköszönni a konzekvenciáját és álhatatosságát itt a nikotin ügyben, hiszen szerintem ez nagyon fontos, és Karl-Heinz Florenchez is csatlakozom, hiszen itt ez egy nagyon komoly probléma. Azonban számos probléma nyitott marad, amelyekről szólnék említette, hogy itt nem csak a növényvédőszerekről van szó, hanem itt a biodiverzitásról is, amely a rovarok túlélését biztosítja. És a tegnapi tervezetében nem annyira lelkes a vetőmag dologgal összehasonlítva. Tehát itt nagyon fontos az, hogy korlátozzák eh, a régi fajták kereskedelmét. Az biztos, hogy sok módosítót fogunk benyújtani. Azonban eh, örülök, hogy nagyon következetes a rovarok által történő porzással, amikor GMO vetőmagokról van szó. A GMO vetőmag hozzájárul ahhoz, hogy csökken a biodiverzitás, hogy eh, a rovarok elpusztulhatnak. Kérném, hogyha arról van szó, hogy a GMO-t engedéznék, akkor vegyék figyelembe a környezeti és egészségügyi hatásait. És ennek és még egy megjegyzés, és Dagmar Roth Pérenthez csatlakozom, és nagyon fontos a származási jelölés. Ez is egy olyan dolog, amit a parlament a lakosság érdekében követel. Éppen ezért eh, kérem, hogy foglalkozom ezzel. Köszönöm. Akkor a végére értünk, és most pedig eh, szeretném megadni a biztosnak a lehetőséget, hogy eh, a felvetett kérdésekre válaszoljon, tehát hogyha lehet a negyed órán belül, ami még megmarad nekünk. Köszönöm. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom csoportosítani a kérdéseket, ami az eredet címkézést illeti. Elmondtam ennek a bizottságnak már a ló hús vita kapcsán, hogy nagyon nyitott vagyok ebben a kérdésben, ez nem jelenti azt, hogy nem lesznek problémáink ebben a tekintetben, még várjuk ugye a hatástanulmányi jelentést. Ennek a határideje ez év vége, és remélem, hogy ezt a jelentést valamikor nyár végén, ősz elején megkapjuk, és a jelentés tartalmának függvényében tesszük meg ma, majd a javaslatunkat, de azért nyilván lesznek problémák különböző területeken, a szolgálatainkon belül is, kívül is, egyre több olyan tagállam van, a tagállamok közül, illetve egyre több parlamenti képviselő amellett lobbizik, hogy ez a javaslat sikere vihető legyen, és egyre több tagállam van a tanácsban, akik szeretnék elérni, hogy kötelező legyen az eredet címkézés. Persze nagyon nehéz eldönteni, hogy mi az eredeti hely, illetve a származási hely, ahol született az állat, vagy ahol levágták, vagy ahol feldolgozták. A legtöbben, akik felvetették a kérdést, arról beszéltek, hogy ez technikai szempontból nem kapcsolódik a ló húsbotrányhoz, de ez előidézte ezt a helyzetet, vagyis, hogy egyre többen kérik az átláthatóság fokozását a fogyasztók felé. Hogy milyen címkézést használnánk már, ami a származási helyet illeti, a feldolgozatlan termékekre vonatkozó termék címkézésből indulnánk ki, és ezt a mezőgazdasági bizottságban is elmondtam, és ott sokan egyetértettek velem, hogy ez lehetséges, és ezt harmonizálni kellene a feldolgozott és nem feldolgozott termékek tekintetében, hiszen egyébként szigorúbb lenne a címkézési előírások sora a feldolgozatlan húsok esetében. Nyitott vagyok tehát ebben a kérdésben a különböző megoldásokra, különösen minél inkább a tagállamok amellett vannak, hogy ezt a származási címkézést bevezessük, annál inkább tudjuk előmozítani ennek a javaslatnak az ügyét. A határidők szorítanak minket természetesen, ezt akár az állategészségügyi csomagrészeként is bevezethettük volna ezt az előírás, de a parlament előírásai miatt a határidőket be kell tartanunk, vagyis év vége helyett ősz elejére kértük a jelentést, és 2013 végéig megkapjuk a jelentést azzal kapcsolatosan, hogy milyen hatással lesz a szer, származási címkézés kiterjesztése más nem feldolgozott termékekre, mint például baromfi, kecske, jó hús, stb. Mindenesetre elkötelezetten dolgozom ezen a témán, vannak nehézségek természetesen, mint mindig ilyen esetekben. Ez administratív terhet fog majd jelenteni, de ez az ára annak, hogy a fogyasztók több információt kapjanak. Florence úr nagyon érdekes dolgokat mondott a méhekkel kapcsolatosan. Lehet, hogy az egerek védelme egy kicsit nehezebb lesz, mint a méhek védelme. A méhek egy kicsit népszerűbbek, mint az egerek, de az egereknek is nagyon fontos szerepük van a mezőgazdasági termelésben. Említette a dohány irányelvet és a dohány lobbit, ennek a szerepét, illetve a dohányipar szerepét, és én valami olyasmiről szeretnék említést tenni, amit már a a bevezető menején is érintettem. Azok, akik ellenzik az irányelv módosítását, és még inkább ellenzik a parlamenti módosítókat, hiszen itt most próbálnak még szigorúbbak lenni, mint a bizottsági javaslat. Tehát akik ezeket ellenzik, azok nem fognak nemet mondani rá. Megpróbálják késleltetni az elfogadását, húzni az időt, és vannak más próbálkozások is a tekintetben, hogy sokat vitáznak arról, hogy az EPSZO vagy az, vagy az egészségügyi tanács, vagy pedig a versenyképességi tanács tárgyalja ezt a javaslatot, és egy általános vita már a versenyképességi tanácsban volt. Persze más megközelítésben dolgozik egy versenyképességi miniszter, mint egy egészségügyi miniszter, de ez elsősorban egy egészségügyi kérdés, hogyha 2%-kal tudjuk csökkenteni, vagyis 2,5 millióval a dohányosok számát, ennek lesznek a gazdasági kihatásai lehet, hogy negatív kihatása is lesznek, illetve pozitív kihatása is. Az egészségügyi biztosnak mit kell tennie? Reklámozni a dohányzást, hogy, hogy növeljük a foglalkoztatást, vagy védnie kell az európai állampolgárok egészségügyét? Tehát ez csak egy költői kérdés volt, belefoglaltam magába a kérdésbe a választ. Vagyis mi azt mondjuk, hogy előzzük meg azt, hogy az emberek intelligens módon próbálják megakadályozni ennek a javaslatnak az elfogadását, úgyhogy nem mondanak rá nemet, de nem mondanak semmi más sem, akadályozva a jogszabály elfogadását, akkor a parlamentnek új előadókat kell kijel- kijelölniük, újabb hármat, három évet elveszítünk, és nem fog az irányelv akár három-négy év múlva sem életbe lépni. Vagyis ebben a ciklus alatt van egy lehetőségünk, hogyha ezt elvesztegetjük, akkor további 3-4-5-7 évet veszíthetünk el. Éppen ezért nagyon körültekintőnek lenni, ami a vetőmagokat illeti. Megpróbáltam a tényekről beszámolni. És van irodalom, amit átadnak a parlamenti képviselőknek és a, a biztos bizottsági szakértőknek, de ezek sokszor tévednek, megpróbálják csökkenteni a félelmeket, és megpróbálnak fellépni az intézkedéseinkkel szemben ezek az intézkedések liberalizálják az ágazatot. Most sokkal szigorúbban szabályozott az ágazat a hagyományos és a kisvetőmagokkal kapcsolatosan, de persze megfontolunk minden módosító indítványt, ami a társ jogalgotó általi jóváhagyást illeti. Úgy gondolom, hogy felsoroltam a tényeket, de hogyha valami mellett elsiklottam volna, akkor tájékoztassanak. A bizottságnak soha nem az a szándéka, hogy a hagyományos vetőmagok forgalmát visszaszorítsa. Sokan a politikusok azt mondják, hogy ó, csak azért, mert nyomást gyakoroltunk a bizottságra, megváltoztatta az álláspontját. Nem, ez nem így van. A jogszabályalkotási javaslatban mindig is ugyanaz volt az álláspontunk, és ami az élelmiszer felhasználás és az egészségügyi állapot összefüggéseit illeti, természetesen a mozgáshiány, a táplálkozás, a dohányfogyasztás és az alkoholfogyasztás okozzák a legtöbb betegséget. És az alkoholfogyasztásra ezt össze is kapcsolnám, hiszen volt egy minimum képzéssel kapcsolatos kérdés is. Minden tanulmány, amiről hallottam, és ami az intézkedésekről szól a dohány vagy a szeszes ital termékek korlátozása tekintetében. Ezek a tanulmányok arra mutattak, hogy a népszerű elképzelésekkel szemben a leghatékonyabb intézkedések a költségvetési intézkedések, az adóintézkedések. Lehet kampányokat folytatni a dohányzás és az alkoholfogyasztás ellen, de az adóintézkedések a leghatékonyabbak. Ez nagyon meglepő volt számomra is, hogy adózással lehet-e leginkább visszaszorítani ezeknek a termékeknek a fogyasztását. Hogyha az alkoholtermékek vagy a dohánytermékek ára növekszik, nem mondhatjuk, hogy ugyanannyit fognak dohányozni a dohányosok, mint korábban. Valóban van hatása az áremelkedésnek, lehet, hogy ezt kegyetlen intézkedésnek tartják, de van hatása, és ezt többféleképpen bizonyították is. Minél magasabbak az árak az egészségtelen te- élelmiszerek tekintetében csökken ezeknek a fogyasztása. Tehát nagyon érdekes, amit elmondott a képviselőasszony, hogy, hogy az erre vonatkozó jogi eljárás kudarcba fulladt, de mi minden eszközt szeretnénk kihasználni, ami az alkoholfogyasztást visszaszorítja, és nyilván ami megfelel az európai szerződések feltételeinek. Ami az egyensúlytalanságokat illeti, nagyon fontos a gazdaságpolitika élelmiszer, illetve egészségügyi szempontból is, az élet kilátásokat is figyelembe kell venni, ezek a különböző országokban nagyon eltérőek tudnak lenni. És az egészségügyi minisztereknek azt is elmondtam, hogy nem szabad csak úgy nyafogni a költségvetési megszorítások miatt, ezek elkerülhetetlenek, ezek érintették a bizottságot is, és különböző országokat különböző mértékben, még a szánkónak is költségvetési megszorításokkal kell szembenéznie. És persze tiltakozhatunk folyamatosan a költségvetési megszorításokkal szemben, de ezek meg fognak történni. Sokkal jobb volna, hogyha a az erre vonatkozó döntéseket próbálnánk befolyásolni. Nem azért, mert a tagállamok egészségügyi költség, költségvetését majd megnyírbálják ezek a megszorító intézkedések, de amiatt is, mert így meg kell találnunk a módját, hogy kevesebb költségvetési forrásból is biztosítani tudjuk az egészségügyi ellátás bizonyos minimális szintjét megfelelő színvonalon. Az, hogy ezek a megszorítások hatással vannak-e az egészségügyi ellátásra, ezt nagyon nehéz megállapítani közvetlenül mert bizonyos feltételek, mint például a mentale, mentális állapot megítélése, nyilván ezek még kérdésesek, és ezek lehet, hogy a gazdasági válság következményei nem annyira a megszorításoké. Minden esetre a bizottságban a Szankó ban még a szociális érzékenységünket nem veszítettük el, nyomon követjük a helyzetet, és az a feladatunk, hogy segítsünk, és nem pedig az, hogy az megszorító intézkedéseket bevezessük, de ahhoz, hogy fenntarthatóak legyenek az egészségügyi rendszerek, bizonyos reformokra minden országban szükség van. Ennek a pozitív oldala, hogy vannak olyan technológiai újítások, amelyek segítenek vagyis kevesebb költségből bizonyos minimális ellátást biztosítani tudunk. Jövő héten Észak-Írországba látogatok el, megvizsgálni azt, hogy az elektronikus egészségügyi ellátási rendszert hogyan alkalmazzák Észak-Írországban, hogyan tudnak költségeket megtakarítani. 20 ezer beteg vesz részt ebben a rendszerben. Ez egy régió egy olyan országban, amely csodákat művelt ezzel a rendszerrel. Tanyol úr beszélt az a határokon átnyúló egészségügyi kockázatokról. Nagyon örülök, hogy nagyra értékeli a Szánkó munkáját ebben a tekintetben. Voltak aggájaim, mielőtt napirendre került az erre vonatkozó irányelv, illetve mielőtt elfogadta a társjogalkotó ezt, mert a szubszidiaritás elve nagyon kényelmes érv. Általában arra használják, hogy megakadályozzák a bizottságot vagy a parlamentet abban, hogy beavatkozzanak egy terület szabályozásába, hiszen azt mondják, hogy ez érinthetetlen, ez a tagállamok ügye. És az egészségügyi kérdésekben nagyon ér, erősen érvényesül a szubszidiaritás elve, és talán ez megmagyarázza azt, hogy 12 hónap múlva az EU egészségügyi miniszterei miért csak évente kétszer találkoznak. Én szerettem volna meggyőzni az elnökséget, hogy legalább háromszor találkozzanak az egészségügyi miniszterek, hiszen folyamatban vannak az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabályozások, egyéb kérdések is, és nagyon sok kérdésben kell döntenünk, és ez nagyon nehéz két miniszteri ülésen elvégezni ezt a munkát. A szubszidiaritás elvének van egy másik olvasata is, nem csak egy. Általában mi csak az elsőről beszélünk, vagyis hogy ne avatkozzunk be a tagállamok dolgába, de van egy olyan kiegészítés is, hogy ez azokra az ügyekre vonatkozik, amelyeket hatékonyan tudnak kezelni a tagállamok. De például a határokon átnyúló járványok, mint a madárinfluenza, ezekkel hatékonyabban tudunk közösen fellépni. Ilyenkor a szubszidítás elve pontosan azt írja elő, hogy a koordinációt fokozzuk, ezért örülök, hogy a parlament segítségével ez a határokon átnyúló egészségügyi kockázatokra vonatkozó kérdés mindenki megelégedésére oldódott meg. A WHO május másodikával 128 megerősített esetről számolt be, amikor uh, humán, uh, illetve emberekre elterjedt ez a járvány, és 26-an meghaltak. A WHO-val szoros együttműködésben dolgozik az Európai Bizottság, illetve a Stockholmi Európai Járványügyi Központtal együttműködésben és március 31-e óta az Európai Központ két kockázatértékelést végzett el. Ezeknek az eredményét megosztották a tagállamokkal, és egy harmadik kockázat elemzést nem sokára befejeznek. A vírus forrását még nem sikerült pontosan megállapítani, és eddig még nincsen az emberről emberre történő terjedésre bizonyíték, persze ezt a jövőre nézve nem lehet kizárni, több mint 2000 közeli kontaktust vizsgáltak ki, és a 2000 esetben nem volt arra bizonyíték, hogy emberről emberre terjedt volna át a betegség. Vagyis az a kockázat, hogy a betegség emberekre átterjedjen, alacsony ez a kockázat tehát de vizsgáljuk a különböző légúti megbetegedéseknek a relevanciáját ebben a tekintetben, és ezt az eljárást a tagállamok is megerősítették. Önök is tudják, hogy az Európai Unió Egészségbiztosítási Bizottsága, illetve a korai jelzéseket adó és válaszadó csapata dolgozik ezen az ügyen, és a hálózatnak a találkozója egyébként holnap lesz. És egy mechanizmust is kialakítottunk a, a tapasztalat cserére, illetve az információ cserére, illetve a minták megosztására, az, egész, az Egyesült Királyságban működő laboratóriumnak küldik be a mintákat a tagállamok. Bár alacsony a kockázat, azért a látókörünkben van. A luxemburgi egységünkkel is egyeztetünk folyamatosan a tekintetben, hogy milyen lépésekre van szükség ilyen betegségek esetében. Én elégedett vagyok az eddig tett intézkedésekkel, de nem szabad elbizakodottnak tennünk. Minden esetre tettünk egy olyan intézkedést, hogy élő baromfi terméket nem lehet beszállítani Kínából az Európai Unió területére. Azt hiszem válaszoltam minden kérdést, de nem volt még az aszpartammal kapcsolatosan egy további felvetés. Ebben a tekintetben az EFSA véleményét valószínűleg ez év őszén kapjuk meg. Az EFSA még nem adta ki a véleményét, pontosan azért, mert nagyon sok észrevételt kaptak eh, a konzultáció során, és azért az EFSA maga kérte, hogy több időt kapjon erre a munkára, és mi elfogadtuk a határidő meghosszabbítását. A bisphenol A-val kapcsolatosan, mint minden anyaggal kapcsolatosan az Európai Uniós szintű intézkedés az, ami számunkra kedvezőbb volna. Várjuk az EFSA véleményét, illetve a francia intézkedéssel kapcsolatosan és az endokrén diszruptorokkal kapcsolatosan Potocsnyik bizonyos területe ez elsősorban, de nyilván az ő főigazgatóságával együttműködünk és részt veszünk ebben a folyamatban, mivel ennek nagy hatása van a kozmetikumokra, növényvédőszerekre, stb és a kritériumokat meg kell határozni az endokrin diszruptorokkal kapcsolatosan még eh, ez év végéig. Köszönöm szépen, biztos úr. Szinte minden ülésünkön folytathatnánk egy ilyen eh, párbeszédet, hiszen rengeteg dolgunk van. Nagyon szépen köszönöm a kollégák nevében is. Szeretném megköszönni a kérdéseket, a válaszokat, és nagyon sok dolgunk lesz még a ciklus végéig, és remélem, hogy itt a illetékesség is kiderül majd. Tehát nagyon fontos az egészségügyi szempont, nagyon fontos az élelmiszerügyi szempontok, és hogyha felosztjuk ilyen feladatkörökre, akkor nehezebb lesz itt megállapodni. És mi is néha kritikusan látjuk, és a, a szakbizottság elnök is nagyon örül annak, hogy számos elképzelés van, számos ötlet van, és úgy döntöttem, hogy nem lesz majd kavarodás a jövőben sem. És remélem, hogy minden egy kézben marad, hiszen nagyon fontos az, hogy az egészségügy, a anyagok kérdése és az élelmiszerbiztonság egy kézben maradjon. Tehát köszönöm, hogy eljött, nem sokára megint találkozunk, nagyon szívesen látott vendég nálunk, és most ezzel berekeztem az ülést. A következő ülésünk 29-én, 30-án lesz itt Brüsszelben. Mindenkinek jó étvágyat kívánok, és aki ma hazamegy, annak pedig kellemes utat köszönöm. És mit lehet tenni, hogy ne legyen olyan dermesztő ideg? Mert hát semmit sajnálom. Tényleg egész volt. Na mindegy. Ja. Ahogy pedig a máltaiak jól szoktak jól beszélni. Angolul, nem, hiszen a veterinári, tehát